A francia köztársaság illetékes hatóságai két kérelmet adtak át nekünk a mentelmi jogra vonatkozóan. Marin Leftennel és Christine Butanéval ról van szó. A Párizsi Bíróság előtt folyik eljárás a illetékes parlamenti szabály.